Znawiam posiedzenie. Ogłas... Megnyitom az szakot. Az előző hónapban, mégpedig 2010. november 25-én függesztettük fel a plenáris ülést. Most folytatjuk. A jegyzőkönyv birtokokban van, van-e megjegyzés? Úgy látom, hogy nincsen, akkor a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Néhány bejelentéssel szeretnék élni, néhány közleménnyel, bevezetésként. Csütörtökön az elnökök értekezete néhány döntést hozott. Holnap 16 órakor tartunk vitát Szidonia Jendzsejeszka asszony jelentéséről és Trüppel asszony jelentéséről az új költségvetési terve 2011-re címmel. A szavazás erről szerdán lesz. Második információm, holnap vitát tartunk a COP16-os klímakonferenciáról, a Cancuni konferenciáról előrelépés történt. Parlamentünk meglehetősen jelentős delegációja vett részt ezen a konferencián. A kollégák itt lesznek, és a biztos asszony is. Együtt elgondolkodunk azon, hogy milyen megállapodás lenne számunkra hasznos, és milyen lépéseket szükséges tenni a dél-afrikai konferencia előtt. Október 21 én tudtuk meg, hogy a Szaharov nagydíjat kinek itt éljük oda. Guillermo Farinyász kapta meg ezt a díjat. Sajnos Farinyász úr nem tud ide utazni, és nem tudja személyesen átvenni a díjat. Én személyesen szorgalmaztam, hogy eljöhessen, levelet írtam Raúl Castro úrnak, de ennek ellenére nem lehetséges számára az utazás. Így Farinyász úr nem tud jelen lenni. Remélem, hogy Eston asszony ezt figyelembe fogja venni a Kuvával kapcsolatos viszonyunk szempontjából. Ha elhagyhatná Kubát a következő órákba, akkor még megérkezhetne a plenáris ülésünkre. Negyedik információ, 20 évvel ezelőtt 91. december 13-án Lengyelországban szükségállapot hirdettek meg a kommunista kormány megpróbált leszámolni a szolidár, szolidaritással, a szolidárnosztjal, ezzel a mozgalommal. Több száz halott volt, azóta több évtized eltelt, de még mindig meglé, megemlékezünk azokról, akik Európa szabadságáért adták életüket. Blum úr viselkedése az utolsó plenáris ülésünkön, mivel a 9-es cikk és a 153-as cikk alapján, az ügyrend alapján nem kért bocsánatot, ezért úgy döntöttem, hogy hogy hét napig nem kap napi díjat. Most néhány egyéb bejelentésem van. Aláírások a szokásos rendes eljárás alapján Szerdán a tanács egy tucat jogi aktus fog aláírni a 74-es cikk alapján. Ezek az aktusok meg fognak jelenni ezen ülés jegyzőkönyvében. Következő információ, Pascal Grüni asszony írásban tájékoztatott engem arról, hogy lejárt a mandátuma. Miért? Azért, mert a francia parlamentbe választották meg képviselőnek a 7 per 2-es cikknek megfelelően, ahol a valamely képviselő megválasztásáról rendelkezik. A ügyrendünk a 4-es 4 per A cikk értelmében megállapítom, hogy ez a mandátum most betöltetlen, valamint Johannes Cornelis javasolják a szocialisták az interparlamentáris delegáció tagjává, az Afganisztánnal való interparlamentációs delegáció tagjává Haglund úr helyett. Van-e megjegyzés? Nincs, akkor ezt a kinevezést elfogadtuk. Változások a napi rendünkben. Hölgyeim és uraim, a végleges napi rend, amelyet az elnökök értekezlete december 9-én fogadott el a 137-es cikk értelmében, ezt nyilvánosságra hoztuk, és ami hétfőt és kedet illeti, itt nincs módosítás, nincs ilyen jellegű javaslat. Szerdán a néppárt kérte, hogy fűzzük hozzá a napirendhez Szájer úr jelentését, tagállamok ellenőrzése, a bizottság bizonyos előjogai végrehajtásával kapcsolatos tagállami ellenőrzés. Szájer újnak megadom a szót. Elnök úr, ahogy ön elmondta, mi frakciónk azt kéri, hogy a végrehajtási aktusokkal kapcsolatos szabályozást vegyük fel a napirendre. Ez nem csak a mi frakciónk kérése, hanem néhány más frakciója is. Mi támogatjuk